I think you start now because yeah. by the time we have done the text votes, adopt the agenda. First of all, we uh, adopt the agenda. Először fogadjuk a napi rendet. Elfogadtuk. A szavazás tárgya az Európai Szemeszter, gazdasági szakpolitikai koordináció, éves fenntartó növekedési stratégia címmel. Elnöki közlendők nincsenek, a naprendet elfogadtuk, így módon kezdhetjük a szavazást. Hölgyeim és uraim, Kezdjük egy próbaszavazással. Megnyitom. You see, you see 43 have voted. Yes. For, for 50 cards are in, 45 have voted. Has everybody voted? Has everybody voted? Mindenki leadta a próbaszavazását? 50 kártya van benn. Egy még hiányzik. Még egy hiányzik. What's the matter with the blue one? Gu one is missing, so... Um, One GUE is missing. Egy gue is szavazat hiányzik. Because the person has no... Mert hogy az illetőnek nincs itt a kártyája. We close the test vote and... Lezárjuk a szavazást, kezdjük az igazit. Uh, ladies and gentlemen, let's start with compromise. Kezdjük a kompromisszummal. Elektronikus szavazás. Tárgya. Megnyitom. The vote is... Lezárom a szavazást. Huszonegy mellette, 32 elne. Elvetettük. Alternatív kompromisszum A következik most. Megnyitom rám szavazást. The vote is closed. Lezárom. It is adopted. Elfogadtuk. Megyünk tovább. Béla kompromisszum. Page 5. Compromise B. B kompromisszum. Megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom. Rejected. Elvetettük. Az alternatív B kompromisszum következik. Megnyitom rá a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Adopted. Elfogadtuk. C. Cecil kompromisszum következik. Compromise <clears throat> C. The vote... Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elvetettük. Alternatív C kompromisszum, megnyitom rá a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Adopted. Elfogadtuk. Dénes kompromisszum a következő. Everybody there? Mindenki készen áll? Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elvetettük. Az alternatív D kompromisszum következik, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Adopted. Elfogadtuk. What? 13. Compromise E. E, mint elemér kompromisszum, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elvetettük. Az alternatív e-kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Compromise F kompromisszum, Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Rejected. Elvetettük. Következik az alternatív F kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is. Lezárom. Elfogadtuk. Megyünk tovább. G kompromisszum. Megnyitom rá a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elvetettük. Az alternatív G kompromisszum megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. H kompromisszum a következő szavazás tárgya megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Rejected. Elvetettük. Az alternatív H kompromisszumról szavazunk, most megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. HA kompromisszum következik. Megnyitom rá a szavazást. Lezártam. Elvetettük. Az alternatív HA kompromisszum jön most, megnyitom. Lezártam. Elfogadtuk. Haladunk tovább. I, mint Imre kompromisszum. Megnyitom a szavazásra. Egy néppártival több szavazat van, mint kéne. Most rendben. Haladunk tovább. Lezárom a szavazást az így kompromisszumra, elvetettük. Az alternatív így kompromisszum következik, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Háromszáz ös módosító következik, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elvetettük. A következő oka fogyott. 366 a következő. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. hét, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 368 szes módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A többi ezáltal okafogyottá válik. Egészen a 371-ig. Erről szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 372 megnyitom. Lezárom. Ezt is elutasítottuk. 373-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. A többi okafogyottá vált, és ezért a 376-osra térünk rá. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 377-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Lássuk akkor a 378-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A többi okofogyattá vált, ezért a 384-essel folytatjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 386-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 387. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. We go to the original text. Eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást az eredeti szövegről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 388-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 389, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 390, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. J, mint János kompromisszum. Megnyitom erről is a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. J, alternatív kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. AB kompromisszumos módosító Megnyitom az AB kompromisszumos módosítóról a szavazást, melyet most lezárok. Elutasítva. Alternatíva AB kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. AC kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Alternatíva AC kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. AD kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Alternatív AD kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább megyünk. AF kompromisszum. Megnyitom az AF kompromisszumról a szavazást. Lezárom a szavazást.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 Um, NV uh, amendment number NV módosító 5-ös, NV 5-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Uh, the vote is closed, sorry. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Budget Budget 2. Budget 2 Megnyitom a Budget 2-ről módosít a szavazást. Megnyitom tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosítom, mint a budget hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 10-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És a végszavazás következik az egész dokumentumról. Kérnek egy kis gondolkodási időt, hogy mindenki tudja, hogyan szavazzon. Név szerinti szavazás, hölgyeim és uraim, lássuk, csapjunk bele a lecsóba vagy az útba. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 32-en ellene, nulla tartózkodás mellett. Ezt nem fogadtuk el, tehát köszönöm, hogy itt voltak.